Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous demande un peu de silence. Jó napot kívánok, kedves kollégáim! Ezennel megnyitom az alakuló ülését a Költségvetési Szakbizottságnak a 2014-20-as ciklusra. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy mint leköszönő elnök elnökölhetem ezt az ülést. Először is üdvözlöm azokat, akik most újonnan ülnek körünkben, gratulálok azoknak is, azoknak a taktársaknak, akik már az előző ciklusból és újra megválasztásra kerültek, emlékeztetnék arra is elnökként, hogy minden hasznos munkanyelven hallgathatják a tolmácsolást, kivéve a máltai nyelven. Arra is emlékeztetnék, hogy mint a Költségvetési Szakbizottság minden egyes ülését interneten is hozzáférhetnek, láthatják és hallgathatják az ülésünket. És arra is szeretnék emlékeztetni, hogy lehet, hogy elektronikus úton, módon kell majd szavaznunk. Amennyiben vannak olyan tagjaink, akiknél nincs itt a szavazókártyájuk, kérem, hogy azonnal jelezzék ezt, és akkor lehetőségünk van arra, hogy olyan szavazókártyákat osszunk ki itt a terem bejáratánál, amelyekkel kiválthatják a hiányzó kártyájukat Jánosnak. Ez lenne a, mm, talán János elfelejtette, mint új tagunk a szavazókártyáját? Akkor kérem a bejáratnál vegyen át egyet. Emlékeztetnék arra, hogy a célja a mai ülésünknek az, hogy az elnökséget megválassza az elkövetkező öt éves ciklusra, hogyan először az elnök megválasztásával, aztán pedig négy alelnök megválasztásával, ahogy a 204-es cikk a parlament eljárási szabályzatában azt előírja. Először tehát magát az elnököt választjuk meg, aztán pedig a négy alelnököt. Tudomásomra jutott, hogy több rendes tagunk már is felhatalmazta Pablo Echenikeróba a Gújéból például, Liad Miriáda asszonyt fogja helyettesíteni a szavazásnál, Daniela Ayotu az IFDT-ből. Peter Mart helyett fog szavazni Derek Vogan Winkler Módi helyett szavaz majd, Kati Péri pedig a szocialista frakcióból Paul Tang-et fogja behelyettesíteni, amikor szavazatát leadja. Hogyha bárki mást megbíztak azzal, hogy más helyet szavazunk, kérem azt is jelezze most felénk. Az első napi rendi pont tehát az elnök megválasztása mire van szükségünk? Arra, hogy az egy negyede, azaz tíz európai képviselő itt legyen a teremben, és akkor szavazóképesek vagyunk. A szavazóképesség az láthatóan megvan. Kollégám szeretne valamit mondani? one of the ECR members as well. Igen, én is az egyik konzervatív képviselőtársamat helyettesítem. Not. Tudomásról vettük, mondja az elnök úr, köszönöm szépen. Vannak -e olyan jelöltek, akik szeretnék e, a Büdzse Költségvetési Bizottságot e, vezetni? Gerard Döpre úr, köszönöm szépen. Én is nagyon boldog vagyok, hogy néhány év e, kihagyás után itt lehetek újra. Én a frakcióm nevében Jean Arthuis kollégánkat szeretném jelöltetni elnöki posztra. Van-e más egyéb jelöltség, amelyről szeretnének beszámolni, ha nem, akkor Jean Arthuis urat felkérem arra, hogy elfogadja-e, hogy elnök jelöltként nevesítsük őt. A válasz igen, tisztelt elnök úr, elnök úr pedig megköszöni neki. Tudomásul vettem tehát, hogy Jean Arthuy urat javasolta egy frakció, mégpedig az ALDE frakció. A 15. cikk első bekezdése értelmében, amely a 209-es cikkrehez kapcsolódik. Tudomásul vesszük tehát, hogy ezen cikk alapján elfogadta a jelöltséget az úr, és a 204-es cikk első cikke értelmében ő rendes tagja, azaz full membere ennek a szakbizottságnak. Másrészt pedig a pénzügyi nyilatkozatát is kitöltötte, a arról az eljárási szabályzatunk első melléklete is szól, mint egyetlen jelölt. Az elnök megválasztása így módon megtörtént, mégpedig közfelkiáltással. Jean Arthuis, je vous félicite et je suis... Arthuis urat, eh, gratulálok, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, átadhatom az elnöki széket, és innentől kezdve ön fogja elnökölni az ülésünket. Thank you, thank you, dear colleague. Thank you for your confidence. Köszönöm szépen, kollégák, köszönöm a bizalmukat. Mindent megteszek, hogy eleget tegyek ennek. Kedves kollégáim, folytatom a franciául. Köszönöm szépen a megtiszteltetést, eh, és higgyék el, hogy legjobb tudásom szerint kívánom majd kiérdemelni ezt a bizalmat. Alan úr arat szeretném üdvözölni mindenek előtt, és tisztelegni tehetségei és elkötelezettségek között. Erős kézzel vezette ezt a szakbizottságot, a parlament szakbizottságát. Ugyanazon kormányban szolgáltunk, Alain Juppé kormányában 95 és 97 között ő költségvetési miniszter volt, én pedig a gazdaság és a pénzügyek tárcájáért feleltem Franciaországban. Megerősíthetem önök felé, hogy a költségvetés eh, mm, őszinteségért, megbízhatóságáért dolgoztunk, a közös pénz, az euró, valamint a növekedés és stabilitási paktumon mm, mm, dolgoztunk, és a GDP 6%-áról 3%-ra sikerült leszorítanunk a költségvetési fegyelemnek hála a, a, a francia államháztartás deficitjét, és így válhattunk az euró övezet tagjaivá, Francia tagjaivá. A költségvetés az a valóság síkján mozog, és tudjuk, hogy a valóság a politikában sokszor bizonyos egymás elleni harcot is kíván a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretet már elfogadtuk. Ez a mi ciklusunknak ideje, de én azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas időszak áll előttünk, olyan kihívások lesznek, amelyeknek meg kell felelnünk. Ebből számosan lesznek. Miért? Mert 2016-tól, sőt lehet már korábban felül kell vizsgálni demokratikus okokból a több éves pénzügyi keretet, és a mi parlamentünkre vár ez a megtisztelő feladat, hogy felügyeljünk a pénzügyi költségvetési fegyelemre, valamint a költségvetés megvalósítására. Komoly erőfeszítést fog ez tőlünk majd bebetelni és a választásokat követően szükséges lesz már az első költségvetési év után a felülvizsgálatra, hiszen az abszorpciós képesség, valamint a rál olyan méreteket öltött, hogy e, igen fontos. A rál ne felejtsük el, hogy e, a kifizetési kötelezettségek között majdnem 220 milliárd eurót tesz ki, ebből több 10 milliárd már most is kifizetésre kellett volna, hogy kerüljön, 2013-ról áthozott összegekről van szó. Az európai euróövezetben mindenképpen sajátos költségvetéssel kell számolnunk, és a stabilitási, pénzügyi stabilitási mechanizmus is szükségesé teszi, hogy különös figyelemmel kövessük majd a demokratikus ellenőrzés fényében a stabilitási kormányzási szerződés nevében is a végrehajtást. Hogyan? úgy, hogy a nemzeti parlamentek, eh, valamint az euróövezet eh, tagjainak és az Európai Parlament tagjainak is elvárásainak meg kell megfelelnünk. A parlamentközi konferenciák, ahogyan a múltban is, most is igen fontosak, saját források és az ügynökségek költségvetése is igen fontos feladataink lesznek. Általában az administratív költségek figyelembevételével hogyan lehet a közkiadások megfelelő leszorítását és az azokkal való megfelelő sávfárkodást felügyelni. A menetrendünk igen sűrű, már is a nagy vonalakról, majd a 2000 15-ös költségvetés tervezetről szinte holnap döntenünk kell. Köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmet és az önök bizalmát. So we have now to... Akkor most a választással folytatjuk, az alelnököket fogjuk megválasztani. Először a póttagokat be kell jelentenem. Azok a póttagok, akiket Alain úr is jóvá hagyott, és hangsúlyozni szeretném, hogyha változtatnak, akkor a frakciónak tájékoztatnia kell az elnököt. Volt-e változtatás? Nem volt változtatás, tehát akkor szavazóképesek vagyunk a 208-as szabálynak megfelelően. Az alelnöki jelölteket illetően szó. Tehát meg kell választanunk az első alelnököt. Ki, ki jelöltették magukat? Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy javaslatunk a néppárt nevében. Első alelnökként szeretnénk javasolni Beatriz Salvamárt. Petri Sarvama. Petri Sarvama. Petri Sarvama elfogadja-e a jelöltséget? Elfogadja-e a jelöltséget? Válasz, igen, nagy örömmel. Köszönöm a választ. Petri Szarvama a jelöltség feltételeinek megfelel, egy frakció jelölte őt, teljes jogú tagja a szakbizottságnak, a pénzügyi érdekekről benyújtotta nyilatkozatot ezért a jelöltségét elfogadottnak nyilvánítom, és ő az egyetlen jelöltünk. Én azt javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Petri Szárvámat. Mr. Petri Szárvámá. Petri Szárvámá úr, kérem csatlakozzon hozzánk, és gratulálok. Köszönöm, elnök úr.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 Most pedig megválasztjuk a második alelnököt. A jelölt megfelel a kritériumoknak, szavazóképesek vagyunk. So we have to nominate. Most pedig a második alelnöki posztra jelöltet kell megneveznünk. Ki a jelölt? Felicitáción. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálunk a megválasztásához. A szocialista e, frakciót, a Jens Geyer kollégánkat szeretnénk második alelnökké jelöltetni. Do you consent to be a candidate? Jens Geyer úr elfogadja a jelöltséget? Igen, nagyon szívesen. Ön a szakbizottság teljes jogú tagja, a pénzügyi érdekekről szóló nyilatkozatát benyújtotta. Van-e más jelölt? Nincsen. Akkor egyetlen jelöltünk van a második alelnöki posztra. és javaslom közfelkiáltással fogadjuk el a jelöltséget. Congratulations, Jens Geyer. Would you come with us? Geyer úr, kifáradna ide? Et maintenant l'élection du... Most pedig a harmadik alelnök megválasztását. Javaslom, a pottagok is ugyanazok, a választásra minden feltétel helyén van a harmadik alelnök posztjára, van-e jelöltünk? Tisztelt elnök úr! A néppárt nevében harmadik alelnökként Siegfried Bárzió Moreszán kollégánkat javasoljuk. Mikrofonnal kérnénk. Igen, köszönöm és elfogadom a jelölést. Megállapítjuk, hogy nincs a harmadik alelnöki pozícióra további jelölt, ezért Siegfried Muresan urat harmadik alelnökként nevesítem, és gratulálok neki, és kérem, hogy fáradjon ki ide közénk. Nous en venons à l'élection du... Most pedig a negyedik alelnök megválasztásához értünk el. A póttagok is ö, ö, részt vesznek a szavazásban, szavazóképesek vagyunk, és kérem, hogy a negyedik alelnök ö, ö, jelöltről vagy jelöltekről kérem szóljanak. Köszönöm, elnök úr a néppárt nevében Patricia Szurin asszonyt javasoljuk, mint negyedik alelnököt. Patricia Szulin asszony. Ön jelölt, Patricia Szulin asszony? Elnök úr, a Freedom and Democracy frakció nevében szeretném javasolni Marco Zani jelöltségét. Marco Zani. Uh... Marco Zani, ön is jelölt? Yes, I do. Igen, elfogadom a jelöltséget. Uh, nous avons... Akkor uh, megállapíthatjuk, hogy két jelöltről van szó, akik mindketten hozzájárultak a jelölésükhöz, mindketten tagjai a szakbizottságunknak, és mindketten ö, kitöltötték a pénzügyi nyilatkozatukat. Nos, elnézést. Tessék! Arvoisa puheenjohtaja, Haluaisin käyttää ryhmäni vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin puolesta. Nos, én az zöldek nevében szeretnék eh, szólni. Nagyon fontos kérdés ez a parlamenti demokrácia szempontjából. Úgy látom, hogy a nagy eh, frakciók eh, szépen kiosztogatják ezeket a pozíciókat. holott a tagjaink nagy többsége vehemensen ellenzi az Európai Unió gondolatát. Minden esetre Szenész jelöltségét támogatom, bár politikailag sok véleménykülönbség van közöttünk. je constate qu'il y a... Megállapítom tehát, hogy két jelölt van a negyedik alelnöki pozícióra, és szavazásra kerül majd most sor, titkos szavazásra. Azt javaslom, hogy a szavazást elektronikus módon hajtsuk végre. Emlékeztetek arra, hogy minden egyes tagnak egy leadott szavazata lesz, és kérem, helyezzék be a szavazókártyáikat a megfelelő helyre. Donc le groupe, euh, le groupe euh, le IPP dispose de a néppárt tagjai 12 euh, szavazattal rendelkeznek, a szocialisták 11-el, ECR 3-mal, ALDE 4 szavazattal, a zöldek, EFE 3 e szavazattal, EFDD 3 szavazatot adhat le. A függetlenek pedig egy, egy szavazatot adhatnak le. Je vous indique que Elmondanám még, hogy a jelöltnek abszolút többséggel kell, hogy a szavazása megtörténjen, a leadott ö, ö, igen szavazatok többségével, abszolút többségével, a tartózkodás nem számít. Szám, ebben az esetben. És azok, akik esetleg nem rendelkeztek szavazókártyával, azok még hozzájuthatnak a bejáratnál. A jelöltek neveire emlékeztetnék. Első ö, jelöltünk Szulin asszony a Zöldek frakciójából. Elnézést javítja magát az elnök úr. Szulin asszony a néppárt jelöltetje, Zenő úr pedig az FPD frakció jelöltjeként. Az első jelöltünk Szulin asszony, a kettes jelöltünk pedig Zenő úr. Ha az első jelöltre szavaznak, akkor a zöld gombot nyomják meg, kérem. Szulin asszony a zöld gombbal választható meg, Zeni úr pedig a piros gombbal szavazhatnak rá. Nous allons, nous allons procéder. Most pedig megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Itt látható a szavazás eredménye. 31-en szavaztak, egy tartózkodás mellett, 30 leadott szavazatból az abszolút többség 16, Szulin asszony ebből 20-at kapott, Zeni úr pedig 10 szavazatot, ezért az első jelöltünk Szulin asszony, aki a negyedik alelnöki pozícióra. Felkérem őt, hogy fáradjon ide. Megválasztását követően kérem, jöjjön ki közénk. Eh, signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione eh, che... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor szeretnék eh, röviden egy politikai nyilatkozatot tenni. Az eh, olasz delegáció úgy gondolja, hogy ez a demokratikus alapelvek súlyos megsértését jelenti ez az eljárás, holott ezeknek kellene alátámasztaniuk az európai Unió munkáját és ennek a bizottságnak a munkáját. Arra szeretnék rámutatni, hogy fontos dolog a többség, de a kisebbségek jogait is védelmezni kell. Köszönöm szépen. Tudomásul vettem a nyilatkozatát. Én is szeretnék röviden nyilatkozatot tenni. Először is hadd gratuláljak az elnöknek és a büro új tagjainak. Szeretnék sok sikert kívánni a munkájukhoz, hiszen ha az önök munkája sikeres, akkor mindannyiunké az. Nagy kihívásokat tartogat számunkra az elkövetkező időszak. A költségvetésre való előkészületek nagyon fontosak, illetve hogy az Európai Unió megfeleljen a kötelezettségvállalásainak már ami a növekedést és a foglalkoztatást teremtést illeti. Tehát gratulálok mindenkinek, és meggyőződésem, hogy sikerül majd megfelelniük ezeknek a kihívásoknak. Illetve gratulálni szeretnék úr kollégának is, kiválóan elnökölte ezt a bizottságot. És szeretnék köszönetet mondani Ellennek, hogy ilyen kiváló munkát végzett. És ha még portugálul is mondhatok valamit, az a demokrácia demokráciával kapcsolatos gondolatokról. Megválasztottak minket többséggel, és a többségi szavazatot tiszteletben kell tartani. Nem történt semmi más, mint a demokrácia megmutatkozott folyamatában. Egy teljesen átlátható eljárás zajlott, a többség az itt látható elnökség mellett szavazott. Köszönöm. Bien. Nous avons ainsi constitué notre, notre bureau. Jó, akkor ezzel a szakbizottság elnöksége összeállt, ami az ülések ütemezését illeti 2014 fennmaradó időszakára nézve. Mindenki megkapta az ütemtervet egyfajta naptár formájában, és néhány közlendőm is van önökkel. Az új Költségvetési Bizottság nagyon sok új taggal rendelkezik. A titkárság ezért különböző dokumentumokat állít össze, egy üdvözlő csomagot, az eddigi tevékenységek 2009-14 év, évi tevékenységek összefoglalóját, illetve a folyamatban lévő ügyek összefoglalóját tartalmazza ez, a 2015-ös költségvetést és a 2014 négyes módosító költségvetés tervezetet. A hat globalizációs alap pályázata kapcsolatosan, illetve Jeszek Dominik biztos jelölésével kapcsolatosan is anyagokat tartalmaz ez a csomag. Az erre vonatkozó megbeszélést július 10-én lesz fél tízkor a trialógus ülés előtt. A frakciókat kérem, hogy a titkárságnak adják át a jelöltjeiknek a nevét minél hamarabb. A háromoldalú egyeztetés a 2015-ös költségvetésről szól. A frakcióknak meg kell erősíteniük, hogy ki az előadójuk, a jelentéstevőjük, ezt minél hamarabb tegyék meg. Gegyezavál asszony az általános jelentéstevő a 2015-ös költségvetésre nézve illetve Gariga úr, urat helyettesítik a 2015-ös költségvetés vitájában, illetve Jensen asszonyt is helyettesíti valaki, ő a 2014-es költségvetéssel kapcsolatosan Olmayer asszony is szintén a 2014-es költségvetés egyéb intézményi fejezetével foglalkozik, őt is helyettesíteni fogják. A következő ülés Strasbourgban lesz. Mégpedig július 14-én 18 óra 30 perckor. Ez egy mini meghallgatás lesz, Jeszek Dominik bizottsági tag jelölt meghallgatása. Arra a rákövetkező ülés Brüsszelben lesz, július 23-án. Ez egy egész napos ülés, és a titkárság felveszi a frakciókkal a kapcsolatot, hogy a tolmácsolási rezsimet, illetve kínálatot kialakíthassuk, és a jövőben is ilyen tolmácsolási szabályokkal fogunk dolgozni. Ezzel lezárom az ülést, és kérem a kollégákat, hogy minél hamarabb tart, hagyják el az ülés, hiszen nem sokára kezdődik itt egy újabb megbeszélés ugyanebben a teremben.